Az elnök. Buongiorno, la seduta è aperta. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Megnyitom a mai ülést. Az első napi rendi pontunk egy szóbeli kérdés, az, hogy egyetlen kézi szabályt bevezetnek-e a légitársaságok, amelyet bizonyos légitársaságok bevezettek. Először is Simpson úr, 5 percre. Good morning, President. Jó reggelt! Kívánok, elnök asszony! Egyetlen elkezdjük, hát nincs itt a biztos.